további szomorú hír, híreket kell bejelentenem. December 19-én kollégánk Philip Bradburn 73 eh, éves korában súlyos betegséget követően elhunyt. 1999 óta volt képviselő az Európai Parlamentben, és azt hiszem, hogy nagyon büszkén képviselte a nyugat Midlandsi régióját, választókörzetét. Korábban várostervezéssel foglalkozott 20 éven át, úgyhogy barátként, kollégaként szeretnénk megemlékezni róla és emlékét megőrizni december 26-án Leo Tindemans elhonyt 92 éves korában, és a hazáját a náci megszállás a hazának elhagyására kényszerítette, és ezt követően ő elkötelezett békeharcos volt Európában. Belgium miniszterelnöke volt, külügyminisztere, illetve az Európai Parlament képviselőjeként is dolgozott. Az Európai Parlament közvetlen választásai eredményeként oly óriási többséggel választották be a parlamentbe. És mindenféleképpen el kell ismernünk, hogy egy óriási európait vesztettünk el a személyében, úgyhogy szintén családjával együtt érzünk, és emlékét megőrizzük. Kérem most, hölgyeim és uraim, hogy Bradburn és Tindemans kollégáink emlékére egy percre álljunk fel.